Értem, elnézést szeretnék kérni. A jegyzőkönyvek eh, hozzáférhetők, bárki ellenzi a jegyzőkönyveket, van-e felvetése, hogyha nem, akkor a jegyzőkönyvet ebben a formájában elfogadottnak tekintjük.